Jó reggelt kívánok, és üdvözlök mindenkit a szakbizottsági ülésünk folytatásán. A napirend tízes pontjával folytatjuk, ez pedig egy rövid beszámoló a szakbizottság delegációjának izlandi útjáról. Az izlandi út szeptember 30-a és október 1 -e között volt, a delegációban négy kolléga vett részt, Bauer asszony, Nils Cornelissen asszony és jó magam. És ezen kívül a titkárság és a frakciók politikai tanácsadói is eljöttek velünk. Röviden szólnék arról, hogy mi volt az út fő út indoka. Szerettünk volna ismereteket szerezni arról, hogy milyen a jogalkotás helyzete Izlandon a női egyenjogúság kérdésében. Nagyon sok vitát folytattunk a különféle megbeszéléseken, tehát például a gyesről, a nők és a férfiak szülési szabadságáról, a szülők szülési szabadsága is egy nagyon aktuális téma a bizottságunk számára. Természetesen eh, információkat kaptuk a gazdasági válságról is, amely Izlandot nagyon erősen megrázta. Hallhattuk, hogy eh, felállítottak egy különleges bizottságot, melynek célja az, hogy megvizsgálja a válság pontos kihatásait, hogy hogyan hatott ki a nőkre, illetve a férfiakra. Nagyon érdekes delegációs út volt, sajtó tájékoztatót is tartottunk, és ez írásban hozzáférhető is. A megbeszéléseink listája is hozzáférhető. Én most csak elég röviden beszámolnék a különféle megbeszéléseinkről. Találkoztunk az izlandi kormányjal, találkoztunk a szociális ügyek miniszterével. Izlandi látogatásunk egybe esett azzal, hogy a kormány benyújtotta költségvetési elképzeléseit. Egy ilyen nagyon viharos vita zajlott Izlandon, hiszen a költségvetésben komoly megszorításokra kerül sor. Nagyon pozitív volt az, hogy a összes miniszternek van a 2011-es költségvetés tekintetében egyenjogúsági költségvetése. Az izlandi helyzetet összességében is áttekintettük, azonban az egyik prioritás az izlandi kormány számára is a nő egyenjogúság kérdése. Az ötödik cselekvési tervet készítik elő a nemek közötti egyenjogúság érdekében. Izlandon nagyon magas szinten foglalkoznak a nemek közötti egyenjogúsággal. Négy miniszter foglalkozik konkrétan a kérdéssel. A szociális ügyek minisztere, az igazságügyminiszter, a pénzügyminiszter és a miniszter elnök. Tehát nagyon magas szinten foglalkoznak a nemek közötti egyenlőség kérdésével meglátogattuk az izlandi parlamentet is, találkoztunk a, azon szakbizottság tagjaival, amely a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozik, és számos izlandi képviselővel is találkoztunk, aki ebben a bizottságban dolgozik. Nagyon szívesen meséltek nekünk a nemek közötti egyenlőség kérdéséről. meglátogattuk a Nemek Közötti Egyenlőség Intézetét is. Izlandon számos információt kaptunk az intézet munkájáról. Ennek a bemutatása is olvasható szakbizottságunk honlapját, így több információt is kaphatunk. Találkoztunk a civil társadalom képviselőivel, különféle szervezetek képviselőivel. Elsősorban azt említeném, hogy egy pénzügyi társaság vezetőjével találkoztunk. Ezt a társaságot azért alapították meg, hogy feminista szempontból is megvizsgálhassák a gazdaság ezen szegmensét. Itt a különféle jutalmak, bónuszok, kockázatvállalások képzik ennek a társaság munkájának a lényegét, és megpróbál eh, ellensúlyt képezni. Ennek a társaságnak eh, tőkéje is van, és nagyon eh, sikeresen működik a pénzügyi életben. Nagyon érdekes volt látni és hajlani, hogy lehetséges volt ilyen pénzügyi tevékenységet folytatni úgy, hogy eh, összekapcsolható a nemek közötti egyenlőség kérdése a gazdasági nyereséggel. Ezen kívül még találkoztunk egy olyan szervezettel, amely képzéssel, tanácsadással foglalkozik, és pedig a nemi alapú támadások áldozatainak adnak tanácsot. Nagyon aktív ez a szervezet is Izlandon, és sajnos óriási probléma a nemi indítatású bűncselekmények kérdése találkoztunk még egy másik szervezet képviselőivel is, amely nagyon ismerő, ismert, azért, mert azt kezdeményezte, hogy minden évben október végén megmozdulást tartsanak az egyenlő bérek érdekében. Az izlandi nők befejezik a munkát és sztrájkolnak egyszer október végén minden évben azért, hogy a bérek között ne legyen különbség. És ez már 30 éve tart, és nagyon fontos az izlandi nemek közötti egyenlőség elérése érdekében. Ezen kívül találkoztunk az izlandi EU-s tárgyaló delegáció tagjaival, akik az európai csatlakozást szorgalmazzák Izlandon. Tehát egy nagyon érdekes út volt, most pedig átadom a tagoknak a szót, hogyha esetleg valakinek kérdése, megjegyzése van, akkor ne habozzon. Bilbao asszony, parancsolj! Muchas gracias, presidenta. Yo solo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem lenne csak. Ez pedig azzal a jelentéssel kapcsolatos, amelyet néhány eh, évvel ezelőtt olvastam. És itt látok némi ellentmondást eh, az északi országokban az egyes intézkedések eh, esélyegyenlőségi célok között. Nagyon érdekes javaslatokat hallottunk egyébként, amelyeket alkalmazni kell. Ugyanakkor ennek a projektnek a kialakulása során ellentmondásba kerültek azzal, hogy ezekben az országban nagyon komoly mennyiségű erőszak is látható, illetve tapasztalható. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e esetleg lehetőségük arra, hogy megtudják, hogy milyen uh, arányú, milyen százalékban van nemek közötti erőszak. Miért léteznek ezek, miért, kerül, miért vannak ilyenek, annak ellenére, az olyan, olyan intézkedések ellenére, uh, amelyek az északi országban vannak, ugyanakkor mégis nagyon magas esetszám uh, van ezekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Eh, Mrs. Papadopoulos, Papadopoulos asszony. Φαίνεται ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az izlandi látogatás eh, valóban nagyon érdekes eh, lehetett. Néhány évvel ezelőtt eh, az Európai Tanács Női Jogi Bizottsága nevében meglátogattuk Izlandot, és ott valóban nagyon hosszú ideig fizetnek a nőknek gyest, és össze hasonlítva a többi európai országgal, még Izland, Izland volt az egyetlen ország, a, amely fizetett az apáknak, hogy otthon maradjanak az apasági időszakban. Azt szeretettem volna kérdezni, hogy az e, a gazdasági válság az hogyan befolyásolta ezt a fajta, ezeket a kifizetéseket, tehát a mert gyest meddig kapja a nő, illetve apasági szabadság létezik-e, van-e, amennyiben gyerek születik. Ja, jag Megpróbálok nagyon röviden válaszolni ezekre az érdekes kérdésekre. Bilbao asszony a mögöttes kérdésekre kérdezett rá, hogy az erőszak miért ennyire elterjedt egy olyan országban, ahol nagyon jó a jogalkotás helyzete a nemek közötti egyenlőség tekintetében. Izland esetében nem kaptunk kielégítő választ arra, hogy mi az oka annak, hogy még mindig ilyen jelentős a nők elleni erőszak Izlandon. Er Tehát egy dolog, egy ok, amely a viták során kiderült, az az, hogy annak a tudatosítása, hogy a nők elleni erőszakot jelentik a hatóságoknak, hozzárult ahhoz, hogy a feljelentések száma növekedett. Bizonyos összefüggésekben azt láthatjuk, hogy a jó törvényi alap növeli a bátorságot is. Tehát, hogyha jó törvényes alapja van a feljelentésnek, akkor hamarabb megteszik a feljelentést az erőszak áldozatai. De nem tudunk választ adni, hogy milyen tényezők befolyásolják még az erőszak kialakulását. Papadopoulos asszony rákérdezett a gazdasági válság hatásaira tehát, hogy a férfiak szülési szabadságát hogyan befolyásolta ez. Azt a választ kaptuk, hogy a költségvetés helyzet alapján, a gazdasági válság alapján a kormányzat azt javasolta a 2011-es költségvetési tervezetében, hogy az apák szülési szabadságát is garantálják fizetett szülési szabadságát. Azonban a költségvetés helyzete olyan, hogy csökkenteni kell a szülési szabadságra szánt hónapokat. Tehát egy bizonyos számú hónapot javasol a kormány, és ez kevesebb, mint korábban. De továbbra is mehetnek az apák szülési szabadságra. Nincs több kérdés. Ha nincs, akkor áttérünk a napirend következő pontjára, ez pedig szavazás lesz. Néhány témáról szavazunk. Az első a romák integrációjának Európai Uniós stratégiája. Tegnap lefolytattuk már a vitát erről. A LIBE bizottság a felelős a kérdésért. Járóka asszony, az előadónk azt javasolta, hogy a mai ülésünkön fogadjuk el a módosítókat, és akkor így a libe elé kerülhet a tervezet. Most pedig szeretném Járóka asszonynak átadni a szót, mielőtt elkezdjük a szavazást. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap Köszönöm szépen, hogy ezt ilyen részletesen megbeszéltünk. Kornészen asszonytól nagyon jó javaslatot kaptam arról, hogy hogyan lehet a jó gyakorlatokat kicserélni. Ezt szeretném beépíteni az egész dokumentumban, kész vagyok megváltoztatni az eredeti szöveget tegnap ö, ennyi ö, merült fel a vita alatt, más változtatás nem. nagyon örülök, hogy így történt, és kérem, hogy segítsenek, hogy a szöveg ö, sokkal inkább koncentrál a, nemi aspektusokra. Az Európai Roma stratégiában is lesz szerep ennek a szakbizottságnak, még az, hogy, mint pedig az, hogy a, azért, mert a szakbizottság céljaival szorosan összefügg a roma kérdés. Kérem az együttműködéseket a következő néhány évben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Járók asszony. Most pedig szeretném megkérdezni, hogy blokkban szavazhatunk-e a módosítókról, ha valakinek kifogása van ez ellen, tehát ha valakinek kifogása van a blokkban történő szavazás ellen, jelentkezzen. Nincsen így, akkor a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, az 1-es és a 2-es módosítóról szavazunk, és kézfeltartással történik a szavazás. Tehát ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Nagyon szépen. Köszönöm, járók asszony. a következő témánk a vállásra és különélésre alkalmazandó jogra vonatkozó megerősített együttműködési eljárás végrehajtása. A Juri Bizottság a felelős, ez pedig egy olyan téma, amely 14 tagállamot érintett az elején, utána több tagállam csatlakozott a javaslathoz. A dolog célja pedig az, hogy megkönnyítsük a házas emberek válását, Olyan emberekről van szó, akiknek különféle nemzetiségük, állampolgárságuk van, tehát a különböző nemzetiségű állampolgárságú házastársak, illetve együttélésben érintettek szétválásának könnyítése. Niebler asszony a felelős előadónk, és nagyon sajnálom, hogy közölnöm kell, hogy Niebler asszony egy repülőtéren ragadt Münchenben, igen, Münchenben, és pedig a hó miatt. Sajnos Münchenben ragadt a hó miatt, és így nekem maradt osztályrészül, hogy ezt közöljem. A jelenléte nélkül is szavazhatunk, és most azt javaslom, hogy térjünk is át a szavazásra. És a vállásos különélésre alkalmazandó jogra vonatkozó erősített együttműködés eljárás végrehajtása a témánk. Elkezdjük a szavazást. A négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es akkor értelmét veszti, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 6-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 7-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences az értelmét veszti, tízes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnézzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A tízes módosítás. Igen. Mindenki? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 11-11 arányban. 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-est visszavonták a 3-asról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És végezetül pedig a 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És a végszavazás, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 20 mellette, kettő tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk Niebler asszonynak Münchenben. Úgy döntöttünk, hogy változtatunk a napi renden, és ennek értelmében a 13-ast töröltük, a 14-es, 15-ös pedig a legközelebbi ülésünkön beszéljük meg, most pedig áttérünk a 16-os pontra. A 16-os pedig az, hogy hogyan lehet az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségeket csökkenteni az Európai Unióban. Az ENVI bizottság a felelős, Estrella asszony pedig a felelős előadó. A bizottságunkban Guillaume asszony a felelős. A anyag célja pedig az, hogy kihangsúlyozzuk az egészségügy területén meglévő nemek közötti egyenlőtlenségeket, és hogy hogyan lehetne ezeket csökkenteni. Átadnám a szót Guillaume asszonynak, mielőtt szavazunk. Nincs itt. Péteken kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a kollégámnak azt rendkívül jó jelentést, és hogy tisztázta a megfelelő pontokat. Az 52-es és 83-as módosításban megosztott szavazás van. Itt, itt mínuszjelet írtunk be a parlamentünk álláspontjaként, illetve a fogalmazásgátlóhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan illetve a, tehát az 52-es és a 83-as módosító az ezekkel, ezekkel kapcsolatos, és utána jön az 84 85 86-os is, utána 98, 99, 28, 29, ezek is a, az EPP részéről támogatandók, én tehát ezeket támogatom, és még egyszer Köszönjük szépen, hogy tisztázták a belső különböző álláspontjainkat ezen a területen, vagy ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Estrella asszony kap szót, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ugye tegnap vitáztunk erről a jelentésről a Környezetvédelmi Bizottságban, és nagyon érdekes vita eh, folyt, erről sokan részt is vettek benne, különböző javaslatok születtek, amelyek eh, majd természetesen amelyeket beleveszek a jelentés tervezetembe. A módosítók benyújtásának határideje tizedike, tehát december 10-e, és ami pedig Guillaume asszony véleményét illeti, illetve uh, uh, igen, véleményét illeti, azt gondolom, hogy ez rendkívül érdekes és megfelelő uh, is, legalábbis ami a Női Jogi Bizottságot illeti, a mi szempontunkban ezt nekem elmondhatjuk, hiszen itt a legfontosabb uh, nem hát diszkriminatív esetekről van szó az egészségügyben. Ugye Zsuven a szárnyék előadó a Környezetvédelmi Bizottságban ugye orvos, és neki is komoly hozzájárulása volt ehhez a témához. Ezt utána a további véleményekben kiegészítették, tökéletesítették. Vagyis ez azt jelenti, hogy majd pontosan meg tudjuk nézni, eh, hogy mik azok az egyenlőtlenségek, amelyek még fennállnak a férfiak és a nők között az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. A tanulmányok azt mutatják például, hogy a hosszú eh, életűség is el, eltérő, a nők tovább élnek természetesen, átlagban csak, de tovább élnek, és nagyon komoly eltérések jelentkeznek tagállamról tagállamra. És azt is hallottuk már egyébként, hogy a gyógyszereknek sem ugyanaz a hatása a hölgyek és a férfiak esetében. Nagyon érdekes ez a dolog egyébként. Úgyhogy szeretnék még egyszer utalni arra, amit az előttem szóló kolléganő mondott. A, ezekre, ezekről a javaslatokról majd um, szavazunk, a, a, és ami az, a a szexuális termékenységi egészséget illeti, itt is különbség van a férfiak és a nők között, és fontos, hogy ezt, az, ezt a különbséget ö, ismerjék el, legalábbis a szavazáson keresztül. Úgyhogy kérnék mindenkit, hogy pozitívan szavazzon ezekre a módosítókra, amelyek a szexuális és ö, ö, szaporodási termékenység egészségről szól. Ah. Köszönöm, Eszter asszony. Guillaume asszony. Igen, elnézést kérek, elnök asszony, hogy késtem, de három szakbizottság tagja vagyok, és mind három ugyanaznap, ugyanakkor ült össze. Éppen az Európai polgári kezdeményezésről szavaztam, de el is felejtettem a kártyámat, szavazókártyámat elhozni, elnézést kérek. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik működtek a szövegjavításához, akik módosítókat nyújtottak be, ezek közül sok találkozott. Ez mutatja, hogy a női egészség és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése sok mindenkit érdekel. A témák többségében sikerült átfedést találni a vélemények között. Remélem, hogy kedvő szavazás lesz, és a vélemény jövője biztosított, és része lesz a jelentésre. Köszönöm még egyszer a munkát. Köszönöm szépen. Géjom asszony, Lulling asszony kapszót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én most ismertem meg a kompromisszumos módosítókat. Most az egyesről szólnék. Tudom, hogy kompromisszum szükséges, és meg kell próbálni mindent belevenni, de ez a módosító olvashatatlan, ez az egyes számú kompromisszumos módosító nem is értelmes. Azt hiszem, hogy nem lehet ilyen módosítót javasolni, mert nem tudjuk, hogy mit jelent. És van a hatos, hatos kompromisszumos módosító, meg van az angol szöveg, a tagállamok és az EU biztosítsák a nők reproduktív egészségét, és lehetőséget kell biztosítaniuk a biztonságos abortuszra az Európai Unióban és azon kívül. Nem tudom, hogy hogyan lehet az EU-n kívül rá erőszakolni ezt más államokra. Ez nem a mi jogkörünk. Köszönöm, Lulling asszony. García Pérez asszony. Mm, yo creo que... Köszönöm szépen. Mm, mm, a, a, a lelkiismeretünk és kompetenciánk ismeretében ö, olyan egészségügyi rendszert ö, kell garantálnunk, amely minden nő számára elérhető az EU-ban. De nyilvánvalóan, ami az együttműködést illeti, az EU-n kívüli államokkal nem lehet kétséges, hogy a szexuális egészség és reproduktív egészség kérdése más lapra tartozik. Sok millió európai nő kockázatot vállal, mert nem jut hozzá az egészségügyi szolgáltatáshoz az együttműködési politikánk talán ebbe az irányba kell elinduljon. Vannak tervek, európai együttműködési projektek ezen országokkal, ezen országok szervezeteivel. Ebbe az irányba kell tovább dolgozni. Köszönöm szépen, Pieti Kájnan asszony. Egy ö, technikai kérdés ö, kollégámnak a milleniumi célok között. A, ö, az, amit a legkevésbé sikerült elérni, az anya egészsége és a reproduktív jogok ezt érezzük az Európai Unióban, ezért szükséges tovább haladni ezen a téren. Mrs. Thompson. Thompson asszony. Mi is részt vettünk az ENSZ stratégiában, hogy az anya halálozási arányát csökkentsük szüléskor. Itt sikerült eredményt elérni. Mrs. Thompson, Mrs. Sinclair. Köszönöm, Thompson asszony, Sinclair asszony. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Lölling asszony szólt arról, hogy nem lehet az EU-n kívül érvényesíteni az akaratunkat, de talán az EU-n belül sem az abortusz egyes helyeken nem gyakorolt. Nem lehet abszolút ígéretet tenni, hogyha a Lisszaboni szerződést nézzük, akkor annak a története is arra utal, hogy túl mentünk jogkörünkön. Köszönöm. Pietikáinen utána Lulling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném még egyszer felvetni a következő kérdést. A hatos kompromisszumról van szó. Erről már szó volt. Az EPP frakció azt kérte, hogy részenkénti szavazás legyen, hogy lelkismereti szavazás legyen az első részről, és a második részről két vélemény van, és a hivatalos álláspont az mínusz. Szeretném újra felvetni ezt a kérdést, hogyha lehetséges, hogy osszuk részekre ezt a szövegrészt. Az első reakció, amit kaptam, az az, hogy ez nem lehetséges, de szeretném újra felvetni a frakcióm nevében. Akkor most Lulling asszony kap szót, és csak kijelenteném, hogy a 160-as pont értelmében a házi rendünkből itt vannak a szavazási eljárások kérdései tisztázva, és egy kompromisszumos módosítóban a szabályok értelmében nem lehet részeként szavazni. Tehát csak informálni szerettem volna. A részvevőket most Lulling asszony kapszul. Megértem, hogy fejlesztési politikán keretében arra kell ösztönözni, elő kell segíteni, hogy az EU-n kívüli államok is úgy járjanak el, mint mi. De a kompromisszum szegébe azt mondjuk ki angolul, idézem, és azért értek angolul, az EU és a tagállamok kell biztosítsanak lehetőséget a biztonságos abortuszra az EU-ban és az EU-n kívül. Nem tudjuk biztosítani az EU határain kívül ezt. Ebben nincsen kompetenciánk. Ezt tudjuk előmozdítani, hogy ilyen politikájuk legyen, de ezt nem vállalhatjuk. Szavazhatunk ellene, de hogyha ezt benne marad a szövegbe, Yes, it's time to vote, but... Igen, itt az ideje szavazni, de először megadom a szót Szymanski úrnak. No, tak, ja myślę, że emocje nie powinny nas... Sok szenvedély kapott hangot itt a teremben. De ne felejtsük el az alaplogikát, eh, itt eh, illetékesség kérdéséről van szó. Az illetékességünk nem terjed túl az EU határain. Ezt figyelembe kellene venni. Egyszerűen lehetetlen az EU-n kívülről van szó, ez a teljes világra terjed ki. Lulling asszonyjal egyetértek, ezt e, teljesen világosan fogalmazták meg a tagállamai, az EU-nak, biztosítsák ezt a lehetőséget. Ez van benne. Nos, lehetetlent vállalunk. A kompromisszum az konszenzus. Hogyha kompromisszumot mondunk, az azt jelenti, hogy egy megfog, egy elfogadható megfogalmazás van a képviselők többsége számára. Azt hiszem a módosító része nem kompromisszum. Az EPP frakció nem fogja megszavazni, vagy legalábbis nem teljes frakció ezt a megfogalmazást. Ez nem kompromisszum, hanem konfliktus provokál közöttünk. Szeretném elmondani, hogy Lengyelországban szintén vannak törvények, konkrét törvények az abortuszról. Van a, az Alkotmánybíróság döntése is erről a kérdésről. Úgy gondolom át, hogy az Európai Unió figyelembe kellene vegye azt a tényt, hogy egyes államok, amik aláírták a szerződést, nagyon határozottan véleményt mondtak ezen kérdésekről. Azt hiszem, ezt mindenki tudja. Tiszteletben kell tartani ezt a véleményt. Ez a demokrácia lényege. Hogyha leírunk olyasmit, ami kimondja, hogy a más törvénykezéssel lévő, másként szabályozó ö, államok kell változtassanak a szabályaikon, az nem ö, demokratikus. Ö, ír kolléganőm is ezt mondta ki. Mielőtt Estrella asszonynak adom át a szót, szeretném én is elmondani, hogy mi a helyzet. Tehát hogyha a kompromisszumról nem szavazunk, mert okafogyottá válik, akkor folytatjuk, de most előtte Estrella asszonynak adom át a szót, aki az MB bizottságban felelős a kérdésért. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem fontos az, hogy tisztázzunk néhány pontot. Amit ebben a hatos kompromisszumos javaslatban látunk, ezt már más EP eh, e dokumentumokban elfogadták. És eh, természetesen ez a tagállamokat nem kötelezi arra, hogy megváltoztassák saját jogrendjüket. Ez egy ajánlás a tagállamok irányába. És utalnék arra, hogy már eh, az, elkövet, az elmúlt években többször elfogadásra kerültek hasonló ajánlások az Európai Parlament részéről. A második megjegyzésem, azért is felelősek vagyunk, hogy mi történik a harmadik országokban. Nem csak azért, hogy őket fejlődésükben támogassuk, hanem azért is, hogy amennyiben az ENSZ orientációját követjük, akkor eh, a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokon is részt veszünk. A többiek pedig már említették a milleniumi célokat. Ezeket mind aláírtuk, ezeket mind támogatjuk, és kötelezettséget vállaltunk. Ezek betartására. Ide tartozik a nők egészsége is, amennyiben gyermeknek adnak életet. Tehát a gyermek halandóság ellen is fel kell lépnünk, és az anyák halandósága ellen is fel kell lépnünk. A nők egészsége is a millenniumi célok része. Köszönöm szépen, Estrella asszony, Pietikeinen asszony, nagyon-nagyon röviden. I'm just trying to test... Egy szóbeli módosítóval próbálkozom a provide szóval kapcsolatban. Az EU-ban biztosítani, talán ezt lehetne írni, és elősegíteni a biztonságos abortuszt, és támogatni. Talán ez lenne a helyes megfogalmazás. Not perfect. Talán nem tökéletes. So let us vote. Nos, akkor szavazzunk. Köszönet Pitikeinen asszonynak. És akkor elkezdjük a szavazást. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos szóbelivel. Először is megkérdem, hogy mindenki elfogadja a szóbeli módosítás. Nem, ellenbetés. Rendben hogyha ö, ellenvetésük van, akkor nem fogadhatjuk be a szóbeli módosítót, akkor a hatos módosítóról szavazunk. We can't... Please. Kérem. Kérem. Ö, ellenvetés van, ezért ö, nem szavazhatunk a szóbeli módosítóról. Így szól a szabály. Most a hatos kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Úgy látom, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadva. Most pedig rátérünk a 24-es módosítóra. Harminchármas mellett, 33-as mellett ellen tartozás elfogadva 34-es fogyott 38 mellette ellen tartózkodás elfogadva 39 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellen azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kell. 42-es módosító, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva 10 ellene, 9 mellette. 47-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 48-at. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 11-11 arányban. 49 mellett tartózkodás elfogadva 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 51 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 52-es mellett helyezőre két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellen tartózkodás elfogadva. 67-es ugyanaz, akkor 58-as mellette ellen tartózkodás elfogadva. 59-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodással fogadva 61-es mellette ellene tartózkodással fogadva 62-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette ellene ö, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 68-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatvankilenc okafogyott, 70 okafogyott, akkor szavazzunk. Nem, ez pluszban van. A 70-esről szavazunk, mellette ellene. Ö, tartózkodás elutasítva. Most pedig lássuk a 75-ös módosítót, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es <clears throat> 79-es és 89-es. Tehát a 79-es és 89-es módosítókról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös, ugyanaz, akkor átérünk a 85-ös módosítóra. A 80-as okafogyott, ezért tudunk rátérni a 85-ösre mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizni akarják a 85-ös, megnyitom a szavazást. 85-ös módosító. Elutasítva 17-en eh, szavaztak ellene. 87 mellett ellen tartózkodással fogadva, 88 mellett ellen tartózkodással fogadva, 90-es mellette, ellen tartózkodással fogadva. 92-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 93 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 96-os és 99-es mellette, ellene tartózkodással fogadva 98-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette ellen tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva. 6-os mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, a hatos módosítóról van szó. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hetedik módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcadik számú, mellette, ellene tartózkodás elutasítva 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 11. következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 13-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 14-es, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kell. 14. módosítóról szavazunk, megnyitom. 14-es. Lezárom. elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16. okafogyat, rátérünk a 17-esre, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19. mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20 nem. Ellenőrizzük a 19. módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 20. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21. mellette ellene tartózkodás elfogadva első módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas, mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig jön a zárószavazás, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva 14-6 arányban két tartózkodással gratulálok Kriya uh, Guillaume asszonynak. So what do you propose to um, postpone the meeting?